Rátérünk a napirend következő pontjára, az Európai Parlam, a Tanács és a Bizottság eh, a Iránról adott nyilatkozatai, és átadom Bilt a szót. Elnök úr, biztos úr, képviselők, megtiszteltetés, hogy itt állhatok, de gondolom, hogy az elkövetkező hat hónapban többször fogok itt állni, és különböző kérdésekhez szólok hozzá. Az a kérdés, amely a mai napirendi ponton, napirenden szerepel, Irán. Mielőtt e kérdésről, lényegéről szeretnék szólni, először is a teljes együttérzésemről szeretném biztosítani a mai katasztrófa áldozatait, mélyen együtt érzünk a halottakkal, és, e, és teljes együttérzésünkről biztosítjuk minden együtt, minden rokont is érintettet. Természetesen a svéd elnökség ilyen Irán nagyon fontos helyet foglal el. Függ az iráni választások eredményeivel, illetve azokkal a kérdőjelekkel, és csak most finoman fogalmazok, amelyeket az iráni választások tisztasága kapcsán fogalmaztunk meg, illetve az azóta történt eseményekkel függ ez össze. Mint tudják, az Európai Unió nagyon határozott és elvi álláspontot képvisel a kérdések kapcsán. Többször megerősítettük, hogy ezek a kérdés kérdéseket az iráni hatóságoknak kell tisztázniuk. Abban is teljesen tisztában voltunk, világos választattunk a teheráni ut- utcákon történtekre, elítéltük az erőszakot, amelyet a tüntetők ellen, a békés tüntetők ellen használták, elítéltük a sajtó, a médiumok elleni fellépést. Ezek nem csak az Európai Unió által képviselt normáknak és értékeknek mondanak ellent, hanem az iráni lakosság azon óhajának is, aki egy nyitottabb társadalomban szeretne élni. Mindezt elmondva, alap, politikánk alapjai nem változik, jelesül, hogy egy más, jobb kapcsolatokat kívánunk egy olyan nemzettel, mint Irán. Irán egy nagyon gazdag nemzet, nagy múltra tekint vissza, és sokban hozzájárulhat országaink fejlődéséhez, és azt reméljük, hogy új, igazi új alapokra helyezhetjük a kapcsolatokat. Mielőtt befejezném a mondandómat, még egy kérdésről szeretnék szólni, amely hosszú ideig foglalkoztat bennünket, mégpedig, hogy az irán hat, iráni hatóságok egy sor személyiséget tartóztattak le, akik az európai misszió képviseletén dolgoztak, és egy-két európai állampolgárt is letartóztattak. Folyamatos kapcsolatban vagyunk az irán hatóságokkal a kérdésekről. Úgy gondoljuk, hogy megalapozatlanok a vádak, és biztosíthatom önöket, hogy továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot az iráni hatóságokkal azért, hogy a kérdések megfelelő módon megoldásra kerüljenek és az érintett személyek pedig eh, szabadlábra kerüljenek. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen Bilt úrnak, és most megadom Eston biztos asszonynak a szót 5 percre. Parancsoljon biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Első alkalommal gratulálhatok eh, az új a megválasztott parlamenti képviselőknek. és egy konstruktív együttműködésben remélkedem, hiszen egy sor nemzetközi kihívás előtt is állunk. A mai vita témája minden bizonyal az egyik ilyen témának tekinthető. Benita Ferrero Waldner kollégám úton van e héten, és ezért örömmel vállalkoztam arra, hogy helyette szólalok fel a bizottság nevében itt a parlamentben. A parlament fontos szerepet játszik az Európai Unió és az iráni iszlám köztársaság közötti kapcsolatban. Az Irán, a parlament iráni delegációjának és a iráni parlament delegációi kapcsolatban vannak, és a parlament egy sor eszközt is felállított, amelyek az EU tevékenységét meghatározzák Iránban. Azt reméljük, hogy a jövőben is használni tudjuk ezeket az eszközöket. A mai vita alapját az iráni elnökválasztások és az ezutáni események határozták meg. Míg, ahogy az elnök úr mondta, az iráni politika fejlődése elsősorban az irániak kezében kell, hogy legyen, de semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy milyen fontos világpolitikai jelentőségű ügyel állunk szemben. Az Európai Unió világos álláspontot foglalt el Iránnal kapcsolatban az elnökség, elnökválasztás után, és egységes maradt azóta. Kifejezésre jutottuk, hogy Irán szuverenitása teljes egészében tiszteletben tartjuk, de aggájainkat hangsúlyoztuk a választások utáni erőszakos cselekmények okán, mint ahogy mindig aggájainkat hangsúlyoztuk, hogyha öm, emberek élete kerül veszélyben egy ország, veszélybe egy országban. megalapozatlak ugyanakkor azok a vádak, miszerint beavatkoznánk az iráni belpolitikába. Ugyanakkor a békés tüntetők megverése és erőszakos cselekmények az emberi jogok lábbal tiprását jelentik, és így nem tekintendőek az egy ország belső helyzetébe való beavatkozásnak. A bizottság mélyen hisz abban, hogy szükséges a dialógust fenntartani, a választások előtt így gondoltuk, és továbbra is ez a meggyőződésünk az Európai Unió, és Iránnak egy sor közös érdeke van, például az afgán menekültek támogatása, vagy a kábítószer kereskedelem elleni fellépés. Reméljük tehát, hogy az elmélyült együttműködés irányába tudunk ellépni. A bizottság közösségi eszközöket dolgozott ki a konstruktív együttműködés érdekében, és a, például az egyetemi oktatók és hallgatók cseréjét szolgálja egy program, és reméljük, hogy a kommunikáció egyre jobban zajlik majd. Fontos, hogy minden szinten javítsuk a kapcsolatainkat, és hogyha lehetőség van rá, akkor egy kibővített együttműködésre is kész vaszunk. Az iráni kormányjal számos véleménykülönbségük van, ezek közül egy-kettő nagyon súlyos. Felszólítjuk az iráni kormányt, hogy csatlakozzon hozzánk és keresse a dialógus által a problémák megoldást. Hiszen a kölcsönös elismerés szellemében van csak esélyünk arra, hogy a különbségeket meghaladjuk. Európa soha nem zárkózott el az ilyen tárgyalások elől, és ma is nyitva áll előttük. Végezetül pedig, elnök úr, egyetértek az elnökséggel abban, hogy az inni és örmény légiutasok családjával együttérzésemet fejezzem ki, akik meghaltak a légikatasztrófában. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a frakciók kapnak szót. Először Szárius Volszki két percben. Köszönöm szépen. Az AFET rendkívüli ülésén megvitattuk ezt a kérdést szerdán, múlt szerdán, és erről szeretnék szólni. Mindenki tisztában van a tényekkel, nagyon jól ismeri ezeket, úgyhogy nem szükséges megismételnem őket. Az Uniónak az emberi jogok egyetemes jellegét hangsúlyoznunk kell, nyomon kell követnünk az emberi jogok megsértését Iránban, és fel kell lépnünk a brutalitás és az erőszak ellen. A külügyi bizottság és az iráni delegáció a múlt héten az iráni civil társadalom képviselőivel találkoztunk, és ez az aspektus számunkra döntő fontosságú. Teljes mértékben támogatjuk az elnökség, tanács és bizottság által eddig elmondottakat, de ugyanúgy arra kérjük a bizottságot, hogy a tagállamok, illetve az Európai Uniós nagykövetek is lépjenek fel határozottan a kínzás, az emberi jogok tiprása, lábatiprása ellen. Az összes rendelkezésre álló eszközt fel kell használnunk a civil társadalom erősítése érdekében, nem csak az európai demokrácia és emberi jog eszköze által, hanem az összes vezérelvet be kell vetnünk, olyan vitatott területeken is, mint a kábítószer kereskedelem elleni küzdelem, a menekültek helyzete, vagy az újságírók helyzete, csak hogy néhány példát említsek. Ezáltal a szólásszabadságot javíthatjuk az országban. Az emberi jogok területén nyomást kell gyakorolnunk az országra, de nem szabad elszigetelnünk. Párbeszédet kell folytatnunk, még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz nehéz és feszült időszak ez most, a nukleáris kérdés is megakadt, és kérdés az, hogy hogyan tudunk a jövőben előrelépni. A szankció egy lehetséges intézkedés, amelyet fel kell tárni, de az Európai Uniónak meg kell találni a módját arra, hogy ismét párbeszédet folytasson Iránnal ezen kérdésekben. Meg kell találni a módját annak, hogy bizalmat építsünk és erősítsük a demokratikus folyamatokat. Ezek most nagyon jelentősek, és a támogatnunk kell a tanácsot ezen erőfeszítések során. Az Európai Parlamentnek pedig továbbra is fel kell lépnie a parlamenti demokrácia erősítése érdekében, és a kapcsolatukat erősítenünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Száriusz Volszki képviselő. Ön a néppárt frakciója nevében szólt, most pedig a szocialisták és, progresszív, és haladók delegáció nevében Howitt képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az iráni választások eredményével kapcsolatban kétségtelen, hogy emberek százai sérültek meg, életüket vesztették az azóta bekövetkezett tüntetések, tiltakozások során, és emberek ezreit tartják fogva politikai fogolyként. És éppen ezért nem szabadna haboznunk, el kell ítélnünk az emberi jogok megsértését, és a szabad újságírás elleni támadásokat is. Szarius Volszki úr is említette a külügyi szakbizottság múlt heti ülését. El kell ismernünk azt, hogy a legjobb módja annak, hogy megállapítsuk, hogy méltányos volt-e a választás, az az, hogyha választási megfigyelők kísérhetik nyomon a folyamatokat és ezen a területen tapasztalattal is rendelkezünk, de meg kell állapítsuk, hogy az Európai Bizottság nem tudta ezen a területen független módon betölteni szerepét, éppen ezért nem bízhatunk a választások eredményében és kimenetelében. Irániakat őrizetbe vettek, letartóztattak, az emberi jogokat megsértették, de én azt is szeretném kérni, hogy gondoljunk arra az iráni állampolgára is, aki a brit nagykövetségen dolgozott, és akit őrizetbe vettek, és egy teljesen méltánytalan módon méltánytalan módon vettek őrizetbe, illetve egy francia diák helyzetét is meg kell említenünk. Ki kell állnunk mellettünk, és egységes európai fellépésre van szükség a továbbiakban is. A brit nemzeti párt első alkalommal beszél majd most egy olyan képviselő által, aki azt hiszem, hogy nem képviseli a brit állampolgárok véleményét az iszlám, iszlámmal kapcsolatban tett elítélő megjegyzései miatt. Nemzetközi szinten ez nem megengedhető. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az ALDE nevében Nejc Újtenbrok asszony parancsoljon. Elnök úr, tisztelt tanácsi elnök úr, tisztelt kollégák! Irán hatalmas ország, és azt is tudnunk kell, hogy rengeteg lakosa van Iránnak, nagyrészt fiatalok. Olyan országról van szó, amelynek eléggé zavaros és viharos volt a történelme, ugyanakkor mindig is fontos szerepet töltött be a történelemben és a politikában. Éppen ezért Iránra oda kell figyelnünk, mindig is oda kellett figyelnünk, és most még inkább oda kell figyelnünk a liberálisok általában nem támogatják az erőszakos rezsimváltásokat, de azért azt is tudnunk kell, hogy a világon minden népnek, többek között az iráni népnek is joga van ahhoz, hogy szabadon megválassza azokat a személyeket, akik az országokat fogják irányítani. És ahhoz is joguk van az irániaknak, hogy amennyiben megválasztottak valakit, de már nem elégedettek vele, akkor leváltsák, és valaki más nevezzenek ki az ország élére. Ezt nevezzük úgy, hogy igazságos és demokratikus választások erre van szüksége Iránnak is. Tudjuk, hogy azért Iránnál voltak korlátai a szabad választások megszervezésének, és azt is meg kell néznünk, hogy milyen eredménye járt az, hogy nem fogadták el a választások eredményét. Sajnos nagyon sokan megsérültek, sőt életüket is vesztették ezekben a tüntetésekben. A tüntetéseket hihetetlenül erőszakos módon próbálták visszafo- visszafolytani, és sajnos ezek az erőszakos cselekmények továbbra is folytatódnak. Éppen ezért azt kell kérnünk az iráni hatóságoktól, hogy állítsák le ezeket a megtorlásokat, és azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon az újságírókat, és azokat, akiket ezeken a tüntetéseken fogtak el és zártak börtönbe. Ehhez minden európai kormánynak és minden európai nagykövetségnek segítséget kell nyújtania. Hölgyeim és uraim, egy olyan rendszer, amely ilyen erőszakos módon fordul saját nép ellen és saját fiataljai ellen, egyszerűen minden legitimitását elveszítette szemünkben. És úgy gondolom, hogy nem csak az Európai Unió szemében, hanem mindenhol a világon. Valóban tragikus és drámai események következtek be, és pontosan abban az időben, amikor az amerikai elnök megnyílt volna arra, hogy valamilyen párbeszédet folytassanak Iránnal. Úgy vélem, hogy emiatt Irán óriási lehetőséget vesztegetett el, pedig végre visszanyerhette volna a helyét a nemzetközi saktáblán. Köszönöm. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy betartotta az önnek kijelölt hozzászólási időt, Nejc asszony. Most pedig a zöldek nevében Kombendit urat fogjuk meghallgatni, ő tehát a zöldek elnöke, parancsoljon. Két percet kap. Biztos asszony, elnök úr, Kedves kollégák, amikor egy nép szabadságot akar, akkor mindenképpen csodálattal tekintünk erre a népre, és szolidaritást érzünk irántuk. Most ez az iráni néppel történt meg. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan zajlottak ezek a választások, tudjuk, hogy milyen visszaélések, milyen csalások voltak, és nagyon örülünk annak, hogy az iráni nép nem fogadta el ezeket az igazságtalanságokat, és egyszerűen kimutatta az akaratát, hogy demokrációt akarnak és igazságot azt senki se kérdő, kérdőjelezi meg, hogy valamilyen módon mégiscsak párbeszédet kellene folytatni az iráni terrorista hatalmakkal. De hát uh, egyszerűen nem tehetjük meg azt, hogy oda megyünk, kezet fogunk velük, és akkor beszélgetünk, hiszen mindaz, amit megtettek, az rettenetes. Az iráni börtönökben mindennaposak a kínzások, és nem csak irániakat kínoznak meg, hanem európai állampolgárokat, például a britteket is és ezért Európának igenis fel kell emelnie a hangját, és igenis tennie kell valamit. Tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt az iráni nép érdekei és a saját érdekeink között, mert tehát ezek nem mindig csenkenek össze. Tudom én, hogy ez igen nehéz. De hát azért mégis mondjuk ki hangosan, hogy minden percben, minden pillanatban az iráni nép mellett állunk. És most azt kérem a tanácstól, és azt kérem a bizottságtól, hogy nézzék meg például a Nokia és a Siemens felelősségét az iráni megtorló, eseté, megtorló eseményekben. És nézzük meg azt is, hogy mennyi esetben használtak a megtorló erők európai fegyvereket, amikből európai cégek gazdagodtak meg. Nézzük már meg, hogy melyek azok az európai cégek, amelyek azért adnak fegyvereket az iráni hatóságok kezébe, hogy ezekkel irániakat öljenek és alázzanak meg. Köszönöm szépen, Kombendit úr! 10 másodpercet meg is spóroltunk, úgyhogy Mári Stevenson úr a szó, tessék. Az ECR nevében egy perc. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, míg itt ülünk és vitatkozunk Irán kérdéséről, tisztában vagyunk-e vele, hogy az diák vezetők közül 50-et felakasztottak az iráni hatóságok? és hogy több mint 200 embert öltek meg az utcákon, többek között Nenátist, aki az iráni rezsime saját népét elnyomó brutalitásának, ennek a fasiszta rezsim brutalitásának szimbólumává vált? Tudjuk-e, hogy míg itt vitázunk, az iráni kormány legnagyobb kereskedelmi partnere vagyunk, és tényleg azt gondoljuk, hogy a pénz fontosabb, mint az élet, miért nem vagyunk hajlandók arra, hogy keményebb szankciókat fogadjunk el? És miért nem szüntetjük meg az iráni delegációt az Európai Parlamentben, amely az elmúlt öt évben semmi mást nem tett, mint hogy voltak éppen a brüsszeli iráni nagykövetség szócsövévé vált, és szégyent hozott az intézményekre. Szüntessük meg ezt a delegációt, és keményen beszéljünk az iráni hatóságokkal. Ez az egyetlen nyelv, amit értenek. Grazie, onorevole Stevenson. Köszönjük szépen Stevenson képviselőnek, és most pedig megadom Schulz képviselőnek a szót, a GUE NGL nevében egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, miniszter úr, kedves kollégák! A GUE NGL frakciót nagyon aggasztja az iráni erőszak, és a legsúlyosabban elutasítjuk a tüntetők brutális eh, leverését és a tüntetések leverését. Azonnali szabadlábra bocsátását követeljük a diákvezetőknek, eh, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamentnek egységesen kell ezt megtennie. Másrészt a médiumok kommentárjait eh, kritizáljuk, és ezek instrumentalizálják a jogos igényeket. A, egy katonai beavatkozás, vagy az iráni nukleáris berendezések katonai támadását nem legitimálják az ilyen események, ezért üdvözöljük Obama világos kijelentését, miszerint nem ad zöld fényt Izraelnek a bombázásra. Az amerikai elnök is a diplomáciát tartja fontosnak. Irán egy szuverén állam, kizárólag az ő népe dönthet arról, hogy mi történjen az országban, és egy szuverén állam kormányának figyelnie kell a nép véleményére is. Köszönöm szépen, Scholz úr. Most pedig Provira képviselő kap szót az FD frakcióból másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok uh, a választáshoz. Az iráni állampolgárok elnyomása, akik uh, vitatják a választások uh, eredményét, illetve az ellenzék üldöztetése, jelzi, hogy milyen az iráni demokrácia. Ilyen helyzetet más országokban is tapasztalhatunk, mint például Kínában. Azonban Irán esetében más dolgok is aggodalomra adnak okot például ami a kommunikációt illeti, illetve a szomszédos országokban való beavatkozást. Az, hogy például Libanonban a Hezbollah támogatják. Továbbá a vallási hatalom az iráni hatalmon belül nagyon nagy szerepet kap a közel múltban elítéltek öt évre egy iráni énekest azért, mert a vallást sértette, és 12 embert halára ítéltek. Izrael is az iráni elnök politikájának egy prioritása. Egy nukleáris program kidolgozását pedig a nemzetközi ellenőrzésből kivonva próbálják fejleszteni. Irán egy nagyon jelentős gáz és kőolaj elő, kitermelő ország, és éppen ezért nagyon nagy hatalommal rendelkezik, hogy zsaroljon más országokat. Egy komoly erőfeszítésre van szükség az európai politika részéről, hogy megtaláljuk az arany középutat, egyfajta egyensúlyt, az ajatolah rendszer ellenzéke, valamint egyfajta mérsékelt reformista rendszer között. Ebben a tekintetben fel lehet használni a pénzügyi forrásokat, amelyek az európai demokráciás emberjogi eszköz rendelkezésére állnak, és így támogathatjuk az elnyomás áldozatait. Ugyanakkor semmilyen politikai beavatkozás nem lehet hatékony, akkor, hogyha az összes európai ország nem fog össze. Köszönöm szépen. Provéra képviselő. Köszönöm a hozzászólását. Gratulálok. Ezen témához és egyéb hozzászólásokhoz is, amelyek betartják a keretet. Nem lehet fél percben túllépni a másfél percet ezt baráti hangnemben mondom Provéra úrnak, mert nem személy szerint őre gondolom ezt most, hanem általánosságban mondom. Most pedig Morvai Krisztina kap szót a függetlenek nevében két percben. Thank you very much, uh, Mr. Ch Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Emberi jogi ügyvéd vagyok, 20 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezem. És hagyj kérdezzem, hagy kérjem meg a parlamentet, hogy azért, hogy hitelességét megőrizze, vizsgálj, hogy a nem EU országokban az emberi jog helyzetét megvizsgálhassa és hitelességét megőrizze, akkor igenis figyeljen az EU-n belüli demokráciára és az emberi jogok érvényesülésére, különösen Magyarországon. Október 23-án 2006-ban, hogy mondjak el néhány tényt, tehát ekkor komoly nagy tüntetés volt, ahol körülbelül 100 ezer ember vett részt az 1956-os forradalomra emlékezve. Ezt a felvonulást a legnagyobb ellenzéki párt, a Fidesz szervezte, amely az Európai Néppárt tagja is, és amely az európai parlamenti választásokat megnyerte. Egy középosztálybeli emberek tömegi gyűlt össze, családok, gyermekek, és a magyar rendőrség brutálisan megtámadta ezt a tömeget, gumilövedékekkel, könygázzal, lovas rendőrség ugratott a tömegbe, és több száz ember sérült meg. Ugyanakkor több száz embert pedig illegálisan is letartóztattak és megkínoztak a börtönökben. Ezóta az elmúlt három évben egészen az elmúlt napokig, amíg 216 békés tüntetőt illegálisan tartóztattak fel, és a rendőrség rosszul bánt velük, tehát azóta minden egyes alkalommal, amikor egy kormány ellenes tüntetés volt, ez történt nem Iránban, nem Kínában, nem Hondurasban, hanem egy EU tagállamban, Magyarországon ugyanaz történt. A, tő, a rendőrség brutálisan lépett fel. Kérem tehát, hogy csatlakozzanak hozzánk, és politikai irányoltságoktól függetlenül segítsenek, hogy kiderüljön, hogy mi történt, és adjunk igazságot, juttassunk igazságos az áldozatoknak, és az Európai Unió szüntesse meg az emberi jogok lábbal tiprását az Európai Unión belül, azért, hogy megőrizze hitelességét ahhoz, hogy Iránban vagy bármely más országban az emberi jogokat ellenőrizze. Köszönöm szépen! Grazie, signora. Köszönöm szépen Morvai asszonynak, és most megadom Millán Monnak a szót két percre. Tisztelt képviselők, én Iránról szeretnék beszélni. Mindenek előtt én is eh, szeretném sajnálatomat kifejezni és részvétemet a ma délelőtti baleset szerencsétlenség miatt. Osztom a választások utáni helyzete kapcsolatos nézeteket. Ezek olyan választások voltak, amelyek Ahmadinejad elnök és a rendszer legradikálisabb elemei számára megengedték azt, hogy továbbra is hatalmon maradjanak. Elnyomják az ellenzéket, akadályozzák a sajtó munkáját, és belső zavargásokat idéznek elő. Ez a hatalom az információ információt is eltussolja annak érdekében, hogy megtévessze a lakosságot. Nagyon súlyossá vált Irán helyzete az országon belül és nemzetközi szinten is. Az utóbbi évtizedekben most már a rendszer megosztott, és ez a stabilitását veszélyezteti. Továbbá az elégedetlenség is fokozódik az országban, főleg, hogyha a kőolaj ára nem emelkedik, és ezáltal nem javul a helyzet. Az Európai Unió továbbra is egységes kell, hogy legyen, és el kell, hogy ítélje a visszaéléseket Iránban. Jobban tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, és tanulmányozni kell azt, hogy a civil társadalmat hogyan lehet jobban megsegíteni, főleg azon szegmensekben, ahol a demokráciát és az emberi jogok tiszteletét kívánják előmozdítani. Ezek ugyanis nyugat felé, az Európai Unió felé tekintenek. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a fenyegetésről sem, amelyet az iráni nukleáris program jelent, és amely a térséget destabilizálja. Nélkülözhetetlen az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok továbbra is együttműködjenek ezen a területen, és biztos vagyok abban, hogy a svéd elnökségnek ez egy prioritása lesz. Oroszországot és Kínát is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen ők a biztonsági tanács állandó tagjai. Tárgyalni kell, hogy ezt a fenyegetést megoldjuk, és határozottan kell a nemzetközi közösségnek fellépnie. Éppen ezért örömmel fogadom a múlt heti G8-ak állásfoglását a e tekintetben. Az elmúlt hetek eseményei egyértelműen jelzik, hogy milyen radikális és szélsőséges a rendszer Iránban. Egyértelmű, hogy a nemzetközi közösség nem engedheti meg magának azt, hogy nukleáris fegyverekkel rendelkezzenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt Migyamon képviselő. Most pedig Munyisz de úr Kiszá képviselő kap szót két percben. Köszönöm, elnök úr. Azzal szerettem volna kezdeni az első hozzászólásomat itt a plenáris ülésen, hogy öröm, örömömet fejezem ki amiatt, hogy nem Irán média hatása áll most a középpontban, de sajnálatos módon a szunita szunita személyek kivégzése irányban ismét az újságok címlapjára helyezte iránt. De nem a média, illetve a címszalagok kellene, hogy meghatározzák a politikát, az aktuál politikát. A parlament következetes választ kell, hogy adjon a helyzetnek megfelelően, úgy, hogy az megfeleljen az Európai Unió külpolitikájának figyelembe véve főleg az emberi jogok helyzetét, és ide tartozik elnök úr az, hogy következetesen használjuk fel az összes olyan eszközt, amelyel az Európai Unió ezen a területen rendelkezik, és Irán esetében nem lenne szabad különválasztanunk a nukleáris fegyverekről vonatkozó, nukleáris fegyverekre vonatkozó párbeszédet és az emberi jogokkal kapcsolatos párbeszédet. Struktúrált párbeszéd az emberi jogok területén 2004 óta fel van függesztve, nincs együttműködési és kereskedelmi együttműködési záradékunk, nem sikerült keresztülvinni a választási megfigyelést sem Iránban, és folytathatnánk a sort. Az Európai Unióban hatékonyabban kell fellépnünk azon eszközök használatával, amelyek a kezünkben vannak az iráni ellenzékből, és itt a parlamentben is kérték, hogy megszakítsuk a kapcsolatokat az iráni kormányjal, és ne ismerjük el az iráni kormányt. Mi határozottan elítéljük a politikai elnyomást és a szólásszabadság elfolytását Iránban, ugyanakkor nem hisszük azt, hogy le kellene mondanunk az emberi jogok, a demokrácia és a szegénység elleni küzdelem célkitűzéseiről. Ehhez pedig elnök úr tárgyalásra, párbeszédre van szükség arra, hogy közös érdekeket találjunk, kiépítsük a diplomáciát és a civilizációk szövetségét kiépítsük. Erre szeretném felkérni a tanács elnökségét. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Moniz de úr készsel képviselőnő hozzászólását, most pedig megadom a szót Rosbach képviselőnek egy percre parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Ennek a parlamentnek többször volt már lehetősége arra, hogy elítélje az Iránban megtörtént emberi jogsértéseket. Most ismét ezt tesszük, most ismét Irán van a napi renden. Úgy gondolom, hogy most már annak is eljött az ideje, hogy kézzelfogható eredményeket érjünk el, hiszen olyan emberekről van szó, akik vágynak a szabadságra, és akik az utcákra mennek, és az utcákon próbálnak harcolni a szabadságukért, és akiket elnyom egy egy erőszakos és bűnöző rendszer. Ezek az események egyszerűen elfogadhatatlanok a 21. században. Az NSBT is már ezzel kapcsolatban kifejtette a véleményét, de most már tovább kellene lépnünk, és el kellene jutnunk oda, hogy a bűnösöket most már nemzetközi bíróság elé tudjuk állítani. Meg kell néznünk az ENSZ szabadságért felelős felügyelő bizottságának tevékenységét, ugyanis úgy tűnik, hogy egyszerűen nincsenek meg a megfelelő eszközök a kezünkben, hogy lecsapjunk az iráni diktátorokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Griffin úrnak. Parancsoljon! hogyha az elmúlt évben az 1956-os eseményekre és a megemlékezésre gondolok, akkor csak egyet tudok érteni morvai kollégám felszólalásával, de azért nem gondolnám, hogy össze kellene hasonlítanunk az iráni helyzetet Magyarországgal. Hiszen nem lehetnénk annyira kétszínűek, hogyha hogy elítéljük Iránt, hogyha a saját házunk táján egyszerűen nem vagyunk képesek körülnézni. Meg kell néznünk, hogy mi történik az emberi jogi helyzettel és a különböző elnyomásokkal. És a brit adófizetők pénzet használják arra, hogy a saját milíciájukat használják, akkor amikor elnyomják uh, a tüntetéseket. Itt mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy bármilyen jó szándékú is a kritika, amelyet Iránnal szemben gyakorlunk, ezt mindig háborús propagandaként fogják kihasználni, hiszen egy komoly érdekek szólnak amellett, főleg az neokonok, az olajtársaságok, az építővállalatok és a vahabista szaudi Arabia is tönkret szeretné tenni egy agresszív háborúval az iráni szuverén államot. Nem csak az európai liberálisok lépnek fel a tömegpusztító fegyverek ellen, és erre most egy új kázus bellit használnak, az emberi jogokat, azért, hogy egy harmadik illegális és kontraproduktív támadást intézzen a nyugat a muzulmán világ ellen. A hipokrita retorikával eh, háborút akarnak indítani, azért, hogy a brit 18 éves fiúkat eh, ágyú töltelékként használják fel majd a fronton elegünk van abból, hogy amputáltan, vagy pedig koporsóban hozzák vissza fiainkat az országba. Elég volt ebből. Köszönöm szépen. Onorevole Griffin, adesso la parola all'onorevole Kaczmarek per due minuti. Megadom Kaczmarek képviselőnek a néppárt részéről a szót. Elnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim, az ártatlanok halála mindig tragikus, Ugyanakkor, amikor az igazság és az és a szabadságért halnak meg, akkor azt mondhatjuk, hogy legalább nem hiába haltak meg. Rosszul áll annak a rezsimnek a szénája, amelyik már a tüntetőkre lövet, amelyik lezára, bezáratja a tüntetőket. Csupán abban lehet reménykedni, hogy a politika számára, illetve a közvélemény számára világosá teszi ez a rezsim valódi arcát. Ez a rezsimnek véres a keze. Nem szabad ezt elfelejteni. Meg kell próbálnunk a, helyzeteket, a helyzetet, amely elfogadhatatlan megváltoztatni. Egy ilyen helyzetben mindig felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, a megfogalmazott követeléseket támogatni tudjuk. Egyrészt az iráni kormány nem használhat a másként gondolkodókkal szemben erőszakot. Az ilyen országok esetében, mint Irán, a nemzetközi közösség kell, hogy felügyelje az emberi jogok betartását. Másodszorban Iránban szabad és tisztességes választásokat kell tartani, ahol minden jelölt jelöltetheti magát, nem csak az, aki engedélyt kapott a jelölésre. Végezetül pedig e, meg szeretném említeni, hogy a választói jogról döntőknek nincsen demokratikus mandátumok, független külső választási megfigyelőknek kell megfigyelniük a választásokat, máskülönben ezeknek semmi értelme sincsen. Végezetül pedig mindent meg kell tennünk azért, hogy az iráni helyzet megoldása békés legyen. Azon irániakat kell támogatni, akik az országban változást akarnak elérni, egy olyan változást, amely oda vezet, hogy azok lesznek hatalmon, akik megnyerik a választásokat, és akik biztosítják, hogy Irán ne fenyegesse a világot. Mariam Marjavi azt mondta, hogy ami most Iránban történt, ez a rezsim védő végórájának tekinthető, remélem, hogy ez igaz is lesz. Köszönöm szépen, és Mário Maurónek, majd utána Kelama képviselőnek adom oda szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni a svéd elnökségnek hogy vitánk bevezetőjében ilyen kiegyensúlyozott és megvilágító erejű észrevételeket tett arról a szerepről, amelyet mi játszunk ebben a krízisben. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék én magam is egy nyilatkozatot tenni, amely a médiumokban látottakra hivatkozik. Irán egy teokrácia, és a fundamentalizmus, a fundamentalisták vannak hatalmon, és Isten nevére hivatkozva vannak hatalmon. Láttuk, hogy az emberek az utcákon tüntetve azt mondták, Isten nagy és hatalmas. De nagyon más a helyzet, hogyha az emberek arcába tekintünk, a szabad tekintetükbe tekintünk, illetve az ütlegelő rendőrök arcába nézünk. Iránban nincsen szabadság. És nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk mindenkinek a sorsát, de a so- és sok évtizedes teokrácia ellenére is, az elnyomás ellenére is azt láthatjuk, hogy a szabadságra vonatkozó akarat, a szabadság szeretete nem szűnt meg. És ezt a szabadság iránti vágyat tiszteletben kell tartanunk és támogatnunk kell. Hogyha az európai szervek úgy dönt, határozottan lépnek fel, akkor mindez nem azt jelenti, hogy a parlament geopolitikai érdekeket képvisel, nem, hanem csupán azt, hogy azon értékeket eh, őrizzük, amelyek a mi egységesülésünk alapját adják, a szabadság és az igazság tisztelete. Köszönöm, Mauro képviselő, és most pedig megadom Kellám a képviselő két percben a szót. Egy döntő változás következett be Iránba. Az első következtetésünk éppen ezért az kellene, hogy legyen, hogy Irán már nem ugyanaz, mint régen, és nem is lesz már az. Ennek az az oka, hogy irániak milliói nem hajlandók már túszai lenni ennek a papi rendszernek, és ezért szembeszálltak a diktatúrával. Itt nem allon van szó, hogy pusztán választási csalás következett volna be, ugyanis ez a népi tiltakozásnak lett most kiinduló pontja. Ez pedig emlékeztet engem a 20 évvel ezelőtti kelet-európai helyzetre. A nyugati kormányok arra készültek fel, hogy hosszú ideig békésen egymás mellett él majd a két rendszer. Hirtelen a kommunista rendszerek túszai aktívvá váltak, szembeszálltak a rendszerrel, amelynek aztán véget vetettek. Éppen ezért fontos belátnunk azt, hogy az Iránnal kapcsolatos európai megközelítés nem lehet már ugyanaz nem lehet a rutinszerűen bekövetkezett választási csalásról beszélnünk. 30 éve tart a diktatúra, és több millió ember került börtönbe, több mint 200 ezer embert halára kínoztak, és a közelmúltban több mint 200 embert meggyilkoltak. Az Európai kormányok túlságosan haboztak, amikor arról volt szó, hogy ezen kiáltó bűncselekményeket elítéljék, és nem vonták felelősségre ezért a rendszert. Hogyha komolyan vesszük az iráni polgárok jogainak védelmét, akkor fel kell készülnünk arra, hogy komoly fájdalmat okozzunk a diktátoroknak, hogy ez mit jelent. Először is például meg kell tiltanunk azt, hogy az Európai Unióba utazhassanak, vissza kellene hívnunk az iráni nagyköveteinket, hogy így adjunk, így juttassuk kifejezésre megbotránkozásunkat, és csak ENSZ megfigyelés alatt kerülhet sor demokratikus választásokra Iránban. Köszönöm szépen, Kelem úr. Most pedig Kolonszka Vivoszkának adom meg a szót egy percben. Tisztelt eh, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! Amint eh, súlyosodik eh, az iráni helyzet és leértékelődik a demokrácia, és ez destabilizálja a régiót, ki kell fejeznünk azt, hogy elítéljük ezt a helyzetet, de ezek a nyilatkozatok nem lehetnek pusztán szimbolikusak és üresek. Egyes európai vezetők arról beszélnek, hogy új szankciókat kellene kivetnünk Iránra, de a vitára most van szükség, most kell megvitatnunk azt, hogy a lakosság szintjén hogyan tudjuk erősíteni ebben az országban a demokráciát. Én lengyel vagyok, és mi Kelet-Európában tudjuk azt, hogy az ilyenfajta fellépések mennyire fontosak ahhoz, hogy meghonosítsuk a demokráciát. Éppen ezért a politikai és a gazdasági helyzetet támogatnunk kell egy adott országban, de a korábbi uniós tapasztalat ezen a területen, Észak-Afrikában, Kelet-Európában vagy a közel-keleten ezt felül kell vizsgálni, hogy meglássuk azt, mit lehet tenni Iránban, mit vagyunk képesek ott megtenni, és mi az, ami az országban az adott feltételek mellett célra vezető. Szeretném arra is emlékeztetni önöket, hogyha az Európai Unió hiteles kíván lenni, akkor Moldáviában is bizonyos intézkedéseket meg kell hoznia. Egy új próba elé kerülünk július 29-én, amikor ott választásokra kerül sor. Az uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy szabad és demokratikus választásokat biztosítson az országban. Nem elég arról beszélni, hogy támogatjuk a demokráciát. Az Európai Parlamentben, az európai intézményekben aktívabb kell, hogy legyünk, eh, aktívabbak kell, hogy legyünk ebben a tekintetben. Köszönöm. Ahogyan említettem, ma délután teszünk eh, néhány kivételt, de ezt eh, nem ez nem lehet a gyakorlat, hiszen ön is túllépte a hozzászólási időt, most pedig Sonic képviselőnek adnám meg a szót, de kérném arra, hogy 60 másodperc áll rendelkezésére. Elnök úr, eléggé egyértelmű, hogy meg kell vizsgálnunk az iráni választási folyamatot, de nem várhatunk arra, hogy az iráni hatóságok véget vetnek az erőszaknak, illetve egyéb országok állampolgárai az általuk elkövetett erőszaknak, hiszen őket okolják az iráni helyzetért. Tiszteletben kell tartanunk Irán szuverenitását, Ugyanakkor arra is emlékeztetnünk kell iránt, hogy a nemzetközi egyezményeket is a polgári jogokról tiszteletben kell tartaniuk. Attól tartok, hogy Irán a nukleáris erőt más célokból is felhasználhatja, nem pusztán békés célokra, és meg kell győződnünk arról, hogy kizárólag békés célokra használják majd fel. Köszönöm. Most pedig eh, Kopa képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy eh, részvétemet szeretném kifejezni a ma délelőtti iráni repülőgép szerencsétlenség miatt. Hát mindazok az események, amikről beszélnünk kell, az ugye a június 10-i választások után indult el, de azért az egész kontextust meg kell néznünk és meg kell néznünk azt is, hogy hogyan tudunk beavatkozni, és nem szabad összekevernünk az iráni választásokat Irán atomprogramjával. Hiszen demokráciáról és emberi jogokról beszélünk, de hát azért a választásokkal kapcsolatos kérdések az nem ugyanaz, mint az iráni atomprogram. Úgyhogy ezt a kettőt semmiképpen nem szabad összekevernünk. És amikor az iráni emberekről beszélünk, akkor nem szabad megengednünk, hogy az atomkérdés előtérbe kerüljön, és egyszerűen elfeledjük az emberi jogokat, az alapvető jogokat és a demokráciát. Tehát amikor politikai párbeszédet folytatunk, akkor koncentráljuk az emberi jogokra és a civil társadalomra. Ez a feladatunk. Meg kell néznünk, hogy milyen visszaélések történtek a választásoknál, és azt kell biztosítanunk, hogy békés és demokratikus választások valóban úgy megvalósulhassanak Iránban, mint ahogy ez minden más országban is megvalósul az erőszakot el kell ítélnünk, és azt kell biztosítanunk, hogy a szólás szabadsága és a sajtó szabadság megmaradjon és érvényesüljön Iránban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kopászony. És most Gálán úr következik. Vagy... Vielen Dank, Herr Präsident. Ich finde es gut, dass wir diese Debatte in der ersten Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök neki, hogy ezt a vitát a parlament első hetében folytatjuk le. Sajnos a frakcióvezetők egy állásfoglalás indítvány ellen foglaltak állást, pedig érdek, ez támogatná másként gondolkodók helyzetét Iránban. Megerősítettük volna, hogy mindaz, amit hivatalosan emlök, elnök választásnak hívtak, semmilyen módon nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak, hiszen az őrök tanácsa a legtöbb jelöltet kizártam és semmiképpen sem beszélhettünk arról, hogy ugyanolyan esélyekkel rendelkeztek az esélyek. Ezért politikailag levonhatjuk azt a következtetést, hogy a választások ismert eredménye nem tükrözi az iráni nép akaratát. Ezért használjuk fel a demokrácia és emberi jogi instrumentumot, támogassuk az élő civil, gazdas, civil társadalmat, lépjünk szálljunk síkra a bezárt polgári jogi aktivisták érdekében. Ennyit tudunk rövid távon elérni. Köszönöm. Köszönöm, Gáler képviselő, és most pedig Ulrik Lunacek képviselőnek adom maga szót. Danke, Herr Ratspräsident. Köszönöm, tanácselnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim! Elmúlt héten új képviselőként nagyon örültem annak, hogy már is az AFET ülésezett, és Mahmal Batot hallgattuk meg, egy iráni filmrendezőt, aki teljesen világosan elmondta nekünk, hogy a választásunk előtt mondjuk volt 20%-nyi demokrácia, Iránban most a választás után, amelyet pucsnak nevezett, meghalt a demokrácia Iránban. Egyetértek ezzel, a megnevezéssel. Ez egy választási pucs volt, amely masszív választási csalással az iráni lakosság többségét, aki a változás mellett szállt síkra, nem teljesítette az akaratát. Tanácselnök úr, egy valami érdekel. Augusztus közepén az idézőjelesen újra megválasztott Ahmadinejadot fogják beiktatni. Mit tesz a tanács, illetve miről tárgyalnak a tagállamok is a tanácsban, mit terveznek, hogy az Európai Unió hivatalosan képviselje magát a beiktatáson, illetve a tagállamok megteszik -e ezt, remélem, hogy nem hiszen ezután a választási pucs után nem szabad, hogy az Európai Unió vagy akár a tagállamok hivatalosan képviseltessék magukat, bármennyire is a dialógus pártján állok. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió részéről senkinek nem szabad hivatalosan képviseltetnie magát. Kérdezem, mi az önök álláspontja ezzel kapcsolatban? Grazie. Köszönöm szépen, most pedig Antonio Pancéri képviselő kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig fennáll annak a veszélye az ilyen külpolitikai témák vitája során, mint a mai iráni téma is, hogy túl későn folytatjuk le a vitát, és az események után vagyunk. Senki nem kérdőjelezheti meg, hogy az Európai Parlament fontos szerepet kell, hogy játszon az Európai Unió világpolitikai szintéren való megjelenítésétben illetve a országok demokratikus átalakulásának támogatásában. De ugyanakkor miután a választások után a médiumok alaposan beszámoltak mindarról, ami történt, a tüntetésekről, melyeket a rezsim szétvert. Nos, ezután biztosítanunk, még pedig nekünk kell biztosítani, hogy Irán kérdéséről ne feledkezzen el senki sem életben kell tartani az emlékezetet. Ezért köszönettel tartozom a svéd tanácselnöknek. Mai nyilatkozatáért és kérem, hogy az USA-val, Oroszországgal és más országokkal a tanács is lépjen fel annak érdekében, hogy változzon meg a helyzet. Köszönöm Pancéri úr, és köszönöm, hogy ilyen pontosan betartotta az időt, most pedig megadom Vidák Vadrasz képviselőnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt hetekben tanúi lehetünk annak, hogy milyen nagy hősiességről és bátorságról tanúskodtak az irániak, amikor puszta kézzel szembeszálltak a rendőri botoknak és a hóhérok fegyvereinek férfiak és nők álltak a tüntetések élére, és ez pedig egyértelműen jelzi, hogy az irániak mennyire elkötelezettek amellett, hogy egy valós demokráciában éljenek. Tisztelt tanácselnök úr, az Európai Unió válasza túl gyenge volt. Ez a válasz nagyon felemás volt, egy sokkal határozottabb, erőteljesebb politikai jelzést kell küldenünk, amely által kifejezzük, hogy mennyire határozottan elutasítjuk ezt a teokratikus diktatúrát. A megoldást nagyon jól felvázolta Masu Gradjabi, az ellenzék számüzetésben élő vezetője egy szakértői, egy ideiglenes szakértői közgyűlés szabad választásokat kell, hogy kiírjon méghozzá nemzetközi megfigyelés mellett. Minden, ami ettől eltér, az csak az időt vesztegeti, és ezt a szégyenteljes állapotot örökíti. Köszönöm. Tisztelt Vidal Quadras úr, Omen Reuten asszony a szó. Hij doet het. Voorzitter, mag ik beginnen om de raadsvoorzitter, de heer Bielt. Köszönöm a szót. Először is szeretném én is külön üdvözölni Bilt urat. Nagyon örülök, hogy itt van, és hogy vitát folytathatunk vele. Tudjuk, hogy Iránban az elmúlt hetek, hónapok nagyon tragikusan zárultak, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban azért tudunk némi változást hozni. Annyit minden esetre leszögezhetek, hogy az iráni rendszerre semmilyen módon nem számíthatunk. Azt is meg kell állapítanunk, hogy egy olyan rendszerrel állunk szemben, amely velejéig romlott, korrupt, és amelyel tulajdonképpen nem tudunk párbeszédet folytatni. Iránt ellepték azok a korrupt politikusok és vezetők, akik a kormány támogatását élvezik, és akik mindent megtehetnek. Folyamatosan sanyargatják az iráni polgárokat, semmilyen szabadságot nem engedélyeznek nekik, és ők az iráni nép tényleg egyszerűen rászorulnak a segítségünkre. Szeretném megkérdezni Bilt úrtól, hogy nem lehetett volna egy kicsit keményebben fogalmazni, és hamarabb? Nem lehetett volna talán több országot a világon összefogni annak érdekében, hogy megvédjük az irániakat? Köszönöm. Köszönöm szépen, Omar Röjtan asszony. Guerrero képviselő következik, tessék. Először is eh, szeretném határozottan elítélni az iráni eseményeket, illetve az iráni kormány elnyomását, de azért eh, szeretnék felszólalni, hogy megerősítsem azok álláspontját, akik azt hangsúlyozták, hogy egyfelől az európai intézmények által gyakorolt nyomást kapcsoljuk össze azzal, hogy eh, fenntartjuk a párbeszédet, és a tárgyalási folyamatokat életben tartjuk. A történelem és a tapasztalat is azt mutatja, hogy a kapcsolatok mindennemű megszakítása az autoriter rendszerekkel nem segít hozzá bennünket ahhoz, hogy javítsunk az ott élő állampolgárok helyzetén. És egyidejűleg ezáltal gyengítjük azoknak az álláspontját, akik, mint mi, az emberi jogokat kívánják előtérbe helyezni ezen országokban. Éppen ezért azt hiszem, hogy az összes eszközt fel kell használjunk, hogy nyomást gyakoroljunk, kezdve azzal, hogy ez a parlament határozottan fellép az iráni rendszerrel szemben, ugyanakkor azonban továbbra is tárgyalnunk kell, párbeszédet kell folytatnunk, úgyhogy nyomást gyakorolunk, főleg ugye a fő képviselő Szolana úr által. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Megjelem képviselőnek. Köszönöm, elnök úr. Irán jelenti ma a fő fenyegetést a nemzetközi biztonság és stabilitás szempontjából. Ez felől azért, mert megsérti az ENSZ határozatait, továbbra is nukleáris fegyverek kidolgozásán munkálkodik, másfelől pedig továbbra is Izrael ellen lép fel. Európa a svéd elnökség alatt remélhetőleg egy egyértelmű jelzést küld Iránnak általánosságban. Persze vannak dolgok, amelyek nem képezhetik alkutárgyát, mint például az egyének méltósága, illetve a választási jogok. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kétoldalú párbeszéd során. Tisztázni kell azt is, hogy Izrael létezéshez való joga nem képezheti a tárgyalás részét. Nem szabad megengednünk, hogy egy, ismét egy holokausz következzen be Izrael államban. Köszönöm szépen, Magdi Elem. És az utolsó hozzászólás, még mielőtt megadnánk a szót a tanács képviselőjének, Juvin, Filip Juvin. Elnök úr, azért kértem szót, hogy azt kérjem, hogy mondjuk ki, hogy mindenképpen technikai jellegű és pénzügyi szankciókat fogunk alkalmazni Irán ellen. Természetesen vannak érvek a szankciók ellen is, hiszen sok esetben a szankciók nehezebbé tehetik az iráni polgárok életét de én azt hiszem, hogy az iráni polgárok nem attól szenvednek, hogy esetleg bizonyos cikkekhez nem férnek hozzá egy kereskedelmi embargó vagy valamilyen megszorító intézkedés miatt, hanem attól szenvednek, hogy egyszerűen az emberi jogok nem érvényesülnek Iránban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy azonnal pénzügyi szankciókat kell foganatosítanunk Irán ellen. Köszönöm. Grazie, grazie onorevole, c'è stato una Köszönöm szépen még egy jelentkezőt észrevettünk, akinek meg szeretném adni a szót. Nagyon sokszínű hozzászólásokat hallhatunk a parlamentben, és ez nagyon fontos, hiszen ez egy nagyon kérnyes és nagyon fontos téma. Ezért Tenok képviselőnek adom meg a szót, mielőtt a tanács megkapná a szót. A szörnyű Irán teokrata diktátor, diktatúra embereket eh, akasztott fel, a homoszexuálisokat eh, kínzott meg, most pedig a tüntetőket verte meg. Ilyen módon tehát nem kell csodálkoznunk azon, hogy elcsalták a választás eredményeit. Úgy gondolom azonban, hogy eh, megborult a rezsim, és ez végül is az egész kormány bukásához fog vezetni. Howitt képviselő kollégám nemrégiben arról beszélt, hogy az Európai Parlament választói megfigyelőt küldjük el. Nem, nem szabad semmifajta csaló választási eredményt legitimálnunk, amely választási eredmény kizárólag a vallási puritás és álhatatosság szellemében dőlt el. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Ezzel pedig lezárjuk nem, eh, hanem most megkapja Bild képviselő tanács részéről a szót, illetve külügyminiszter parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel követtem a vitát, és valóban, ahogy erről többször szó volt, ez egy nagyon fontos vita volt, egy nagyon fontos kérdéskörben. Azt mondhatjuk, hogy az események megítélésében egységesek vagyunk, láttuk a tévéképernyőkön, hogy mi történt, és az emberek személyes beszámolójából még szörnyűbb képet kaptunk, mint amiről a, tév, mint amit a tévéképernyőkön láthattunk. Valaki ezt mondta, hogy nem voltunk elég világosak, nem értek ezzel egyet az Európai Unió, hasonlítsak össze, mit mondott az Európai Unió, és mint mondott más jelentős nemzetközi szereplő, ha ezt összehasonlítják, akkor nem kétséges, hogy mi voltunk a legkonzisztensebbek, a legvilágosabban fogalmazóak. Mi használtuk a legszigorúbb szavakat. Jó lett volna persze, hogyha nem pusztába kiáltottak lettek volna e szavak, de ennek ellenére a szavak mégis nagy jelentőséggel bírnak. A választások, a június 12 e választások óta történtekről van szó Iránban, de azért arra is figyelnünk kell, hogy mit láttunk a tévéképernyőkön június 12 előtt, hiszen egyszerre egy valamilyen más iránt láttunk, mint amit megszoktunk. A rezsim keretein belül, de mégiscsak a pluralitás, a sokszínűség kezdett megjelenni, és a nyíltság, a reform és a változás mellett szálltak síkra az emberek, hogy most az irániak többsége döntötte a változás mellett, vagy nem. Ezt nagyon nehéz megítélni kívülről, de hogy szignifikáns volt ez a változás, az biztos. És um, úgy hiszem, hogy ezzel magyarázható az, az erőszak, amelyel a tüntetéseket elnyomták a tüntetés után. Nem szabad tehát, hogy a véres képek kitöröljék gondolkodásunkból azokat a képeket, melyeket a választások előttről láttunk. Úgy hiszem, hogy egyetértünk abban, amit gondolunk, amit mondunk Kumbendit képviselő, Mauro úr, Zárius Volszki képviselő, nagyjából ugyanolyan irányba fogalmazták, amit mondtak. A legnehezebb kérdés persze nem az, hogy mit mondunk, hanem az, hogy mit teszünk. E helyzet fényében. Úgy hiszem, hogy két irányú kell, hogy legyen a fellépésünk. Az első teljesen egyértelmű. Az Európai Unió világosan síkra kell, hogy szálljon az emberi jogok és a demokrácia érvényesülésé mellett bármilyen helyzetben, bárhol is történjen ez. Más politikai tényeket is figyelembe lehet venni, de ez nem hígíthatja fel az emberi jogok melletti síkra szállásunkat. El kell ítélnünk az emberek meg, megölését, az halálos ítéleteket, a börtönítéleteket, a börtön letartóztatásokat, és fel kell szólítanunk a rezsimet, hogy minden egyes ember alapszabadságát érvényesítse. Mindenhol a világban felszólalunk ez érdek, ennek érdekében Iránban is. Másodszorban, és ebben talán vita van közöttünk, fel kell, hogy készüljünk arra, hogy választ adjunk és cselekedjünk, és mondom, ez sokkal nehezebb mint csak hátradőlni és csak nagy szavakat megfogalmazni. Kelám úr beszélt a történelmi tapasztalatokról. Beszélt arról, hogy milyen nehéz, milyen tojástáncot kell járni a szereplőknek a nemzetközi politika színterén, hogy eredményekre jussanak. Lehet, hogy előrelépést tudunk elérni, és hogy ezen az úton tovább tudunk haladni. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a diplomáciai dialógus során minden kérdést meg lehet vitatni, nem más tényezők is számítanak majd a képletben. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket kötelességünk a diplomáciai dialógus során megoldani a francia diák ügye, vagy az iráni állampolgár, aki a brit nagykövetségen dolgozott. Ezen ügyekben világosan szó sikre kell szállnunk. Egy olyan országot képviselek, ahol az emberek egy százaléka Iránból származik. Nagyon fontos, hogy felkészüljünk arra, hogy minden állampolgárunknak segítsünk, anélkül, hogy azt gondoljuk persze, hogy ezzel egy csapásra mindent meg tudunk oldani. És aztán itt van a nukleáris dosszié kérdés, amelyről többen beszéltek. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy van ennek az ügynek egyszerű megoldása. Azt gondolom, hogy nincs semmilyen megoldás az ügynek, hogyha nem igazi diplomáciai dialógust kezdeményezünk. Ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkozni kell. Ez persze sokkal erő és időigényesebb lesz, mint az egyszerű retorika. És a AFET vitája múlt héten rávilágított azokra a nehéz alternatívakra és problémákra, amelyekkel az elkövetkező nem csak hetekben, hónapokban mindenképpen foglalkoznunk kell. Síkra kell szállnunk, be kell vonni önöket, és nekünk európaiaknak más jelentős, európai, más jelentős szereplőt is be kell vonnunk, nem csak az amerikaiakat, bár jó tapasztalataink vannak az Obama adminisztrációval, de másokat is, az Oroszországot, Kínát, a biztonsági tanácsot és a világközösségét, hiszen csak ekkor, hogyha mindenkit bevontunk, lesz esélyünk arra, hogy nem csak a közvetlen ügyekre megoldást találjunk, hanem a mélyebben fekvő és mindenképpen felvetendő ügyek is megoldásra kerüljenek. Köszönöm Önöknek ezt a vitát, amely a kidomborította az egyhangúságot a tekintetben, hogy alapértékeinket meg szeretnénk védeni, de ugyanakkor rávilágított arra is, hogy milyen óvatos kötéltáncot kell járni ahhoz, hogy eredményre jussunk. Tudjuk, hogy mit akarunk elérni, tudjuk, hogy síkra szállunk az érdekeinkért, de ne gondolják, hogy ez nagyon egyszerű lesz, de biztosíthatom önöket, hogy a tanács a jövőben is aktív lesz ebben az ügyben, e dosszié minden aspektusára figyelve. Köszönöm szépen a tanácsnak. Nem tudom, hogy fontos-e vagy sem, hogy elnézést. Kombendit úr, most kaptam egy információt, amit meg kell osztanom mindenkivel. Natalia Estimirováról van szó, akit Szaharov díjra jelöltünk itt a parlamentben. Őt ma elrabolták Grozniból és egyáltalán nem tudjuk, hogy hol van, nem tudjuk, hogy kik az emberrablók, csak annyit tudunk, hogy emberrablók kezébe került ez a személy, és azt szeretném kérni, hogy a parlament azonnal juttassa el Moszkvába azt az üzenetet, hogy mi gondolunk Natáliára. Köszönöm szépen, Konbendit úr. Biztos vagyok abban, hogy a tanács és a parlament is foganatosítja a szükséges intézkedéseket azok alapján, amit ön elmondott. Az iráni vitát lezárom. Howitt úr kért szót. Csak a jegyzőkönyv véget, ugye tanök kollega említette a nevemet, a korábbi vita során így egyértelműen azt jegyeztem meg, hogyha a körülmények jogossá tették volna, akkor az Európai Unió az iráni választásokra tudott volna megfigyelőket küldeni, de mivel az Európai Bizottság ezt nem találta megfelelőnek, ezért fejeztem ki a választásokkal kapcsolatban aggodalmaimat. Sajnálom, hogy tanok úr nem volt itt korábban a teremben, hogy ezt hallhassa, de a jegyzőkönyv véget szerettem volna ezt pontosítani. Köszönöm szépen, Howitt úr. Tisztelt kollégák, a következő napirendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata Kína témájában. A tanács nevében kár Bildtnek adom meg a szót, parancsoljon. Tisztelt elnök úr, egy másik, ugye mondanom sem kell, hogy nagyon lényeges,